Cari colleghi, innanzitutto... Kedves kollégák! Innanzitutto voglio augurarvi buona... Először is mindenkinek nagyon boldog új évet kívánok! a Szaharov díj 30. évfordulóján nem csak az a kötelezettségünk, hogy emlékeztessünk a győztesekre, hanem arra is, az is a kötelezettségünk, hogy megvédjük őket, mert ők a